Lezárom, holnap délben fogunk szavazni erről. A napirend szerint közös vita a kis és középvállalkozások és a munkahelyteremtés témájával folytatjuk. Elsőként Comme rapportrice pour 4 minutes. McIntyre asszonynak adom meg elsőként a szót. Thank you, uh, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Először is Szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, akik segítették a munkámat, és örülök annak is, hogy napirendre került ez a téma az ITRE állásfoglalásával együtt az Európai Bizottság 10 legjobb javaslatával kapcsolatban. Azt hiszem mindenki egyetért azzal, hogy a munkanélküliséggel, ha valamit komolyan kezdeni akarunk, akkor meg kell találnunk az újító módját annak, hogy az Európai Unió mit tehet annak érdekében, hogy olyan környezetet teremtsen, amelyben az európai cégek szívesen fektetnek be, és növekedni tudnak. Ugyanakkor nem szabad, hogy ez a munka, biztonság, munkahelyi egészség kárára történjen. Mielőtt tovább menjünk, ezt szeretném tisztázni. Ugyanis a célom nem az, hogy a munkavállalók jogait megkurtítsuk, nem. A bürokráciát próbáljuk vissza, mert egyszerűen annak érdekében, hogy a meglévő szabályoknak könnyebben, jobban érvényt tudjunk szerezni, és hogy javítsunk a munkavédelmi eh, helyzeten. Védeni kell a munkavállalókat, ugyanakkor lehetővé kell tenni a cégek számára, hogy újítsanak, nőjenek, gazdagodjanak, és ezáltal a munkahelyeket teremtsenek itt, Európában jó irányba indulnak el a dolgok a kisvállalkozási intézkedés csomaggal, illetve a Think Small First, az úgynevezett KKV teszt, a Refit program, illetve ez a Top Ten Initiative, amely a tíz legnagyobb bürokratív terhet azonosítja, amelyel meg kell küzdeniük a KKV-knak. Egyes jelentésem által érintett kérdésekben komoly véleménykülönbség van a frakciók között, mégis azt hiszem, hogy megfelelő kompromisszumra jutottunk, több kérdésben is sikerült megtalálni módját annak, hogy például a finanszírozáshoz jutás, a vállalkozókedv eh, javítása, illetve a jobb jogszabályalkotás terén előre lépjünk. Alapvetően abban gyökerezik a jelentésem, hogy a KKV-k, a mikrovállalkozások jelenleg 90 millió eh, munkahelyet jelentenek a magánágazatban. Éppen ezért szeretnék utalni itt egy olyan szervezetre, amely a KKV-kat képviseli, a kis és középvállalkozások szövetsége, mely az Egyesült Királyságban a legnagyobb ilyen szervezet. Itt van a kezemben az a felhívás, amely a választási kampányanyaguk, és amely az európai politikusokhoz fordul. Ebből idézek, hiszen nálam ékes szóban megfogalmazták, a vállalkozókedv a versenyképes Európa kulcsa. Izgalmas dolog saját céget alapítani, nagy kihívás ez, és a gazdaság növekedéséhez hozzájárulni, ezért az európai intézményeknek és a tagállamoknak olyan vállalkozó kultúrát kell teremteniük, amelyben túlélik a frissen alapított cégek az első pár nehéz évet, és később a globális piacon is versenyképesek lehetnek. Ez azt jelenti, hogy készségekbe fektetünk, illetve hogy rugalmas jogszabályokkal próbáljuk lefedni ezt a területet, amelyek elfogadás során a kisvállalkozások érdekeit is szem előtt tartjuk. Ugyanakkor Európában azonos szabályokra, versenyfeltételekre van szükség. Az új munkahelyek 85%-át a kkv teremtik, a munkavállalók kétharmadát ők alkalmazzák. Éppen ezért a Think Small First, tehát gondolkozunk kicsiben elv, a munkapiaci szakpolitikákban is nagyon fontos. Idézet vége. Éppen ezért a jelentésem több ilyen területre is kitér. Például a költsége, a bonyolultság annak, hogy valaki létrehoz egy céget, ezen javítanunk kell, csökkenteni kell ezt a, ezeket az akadályokat. Hiszen megfelelő készségek nélkül a munkavállalók, megfelelően képzett munkavállalók nélkül nem lehetünk sikeresek a globális piacon. Egyre kevesebben akarnak magánvállalkozóként sikere járni a gazdaságban, 45-ről 35%-ra esett ez az arány. Persze vannak olyan cégek, amelyek tönkre mennek, ugyanakkor jó esetben az emberek, akik létrehozták, megalkották ezeket a cégeket, tanulnak a leckéből, talán második alkalommal, harmadik alkalommal sikeresebbek lesznek, de hogyha a munkaerőpiac, a finanszírozási feltételek nem megfelelőek, a jogszabályok megfolytják őket, akkor ez nem fog menni. 84 másik képviselőtársammal együtt egy plenáris módosítást nyújtottam be, amelyet remélem mindannyian támogatni tudnak majd a kettes számot viseli ez, és ez remutat arra, hogy Európába kezd visszatérni a termelés, és hogy ez mekkora munkahelyteremtési lehetőségeket rejt magában. 200 ezer munkahelyet is létrehozhatnak az elkövetkezendő években, ahogy visszatérnek az Egyesült Királyságba, illetve a kontinensre az európai cégek. A ellenőrzés eh, például eh, segítheti azt, hogy eh, ez minél nagyobb mértékben meg történjen. Ezt a tendenciát, a reshoring, ahogy ezt mi nevezzük, tendenciáját segítenünk kell, támogatnunk kell, erre építenünk kell. Remélem, hogy ezt a jelentést a kollégák támogatják, majd ez komoly előrelépés annak érdekében, hogy a munkahelyteremtés feltételeit megteremtsék Európában. Köszönöm. Uh, McIntyre, la parole est à Monsieur Rubig. Köszönöm szépen, Rubig úré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenek előtt szeretném McIntyre képviselőtársamnak megköszönni a munkát, hiszen a munkahely teremtés a legfontosabb kérdés, több millió a munkanélküli fiatal. Vannak olyan országok, ahol 5-10, máshol akár 50 százalékos is lehet a munkanélküliségi rát a fiatalok körében. Ezért jól megfizetett, érdekes, innovatív, jövőorientált munkahelyeket kell teremteni. Az Európai Bizottságnak és Tajcsáni biztosnak szeretnék mindenek előtt köszönetet mondani, hogy azért, hogy elindították ezt a vizsgálatot. Melyek azok az EU jogszabályok, amelyek problémát okoznak a vállalatoknak? Milyen jogszabályok semmisítenek meg munkahelyeket? Ezeket meg kell jelölni, meg kell nevezni, hiszen több olyan előírás van, aminek következtében elmennek a termelőüzemek, a vállalatok Európából. 2008-ban, 2008 óta az európai iparvállalatok 8%-át elvesztettük, és csodálkozunk, hogy miért nem jönnek létre úr munkahelyek. Az iskolákat is vonzóbbá kell tenni. Már az iskolában tanulják meg a gyerekek azt, hogy hogyan lehet majd önfoglalkoztatóvá válni, hogyan lehet érdekes munkát teremteni. És hogyha valaki már önfoglalkoztató, akkor hogyan vegyen fel másokat, munkavállalókat. Ha valaki jogász, akkor nagyon hosszú tanulmányokat kell végeznie, és ezt követően ezeket az ismereteket a gyakorlatokban kell tudni alkalmazni. Egy egyszemélyes KFT, amikor felveszi az első munkatársát, munkavállalóját, nagy kockázatot vállal, és számos problémával szembesül. Éppen ezért fontos látnunk azt is, hogy milyen területeken tudunk európai hozzáadott értéket teremteni új jogszabályokkal, tehát olyan jogszabály munkahelyek kellenek, amelyek munkahelyeket biztosítanak, nem olyanok, amelyeket, amelyek megsemmisítenek munkahelyeket. KKV tesztre szükség van, vagy Németországban például van a köz, úgynevezett középvállalati teszt. Ezekkel kellett biztosítani a munkahelyek teremtését. A legjobb, a legfontosabb az lenne, hogyha új jövőorientált munkahelyeket létre lehetne hozni, akár új jogszabályokkal is. Olyan fiatalokra van szükségünk, akik készek többet teljesíteni, de hogyan tudjuk őket motiválni? Gondolkoztunk már például azon, hogy milyen ösztönzőkre lenne szükség ahhoz, hogy valaki vállalkozóvá váljon, milyen ösztönzők kellenek ahhoz, hogy valaki felvegye az első alkalmazottját. Jelenleg sajnos inkább ilyen büntető és felelősség alapú rendszert működtetünk, amely gyorsan nagy problémákat okozhat. Különösen az első kudarc nagyon kockázatos. Közben pedig Amerikában nagyon gyorsan kap valaki új munkát, vagy egy új projektet indíthat. Itt pedig Európában sokszor egy életen át az első kudarc után nem lehet kikeveredni a problémákból. Több ezer vállalat és vállalati szövetség tapasztalatai alapján a reach kapcsolatban és a vegyipari üzemeknek nagy gondjai vannak. Az SME Europe emlékeim szerint már korábban is vizsgálta, hogy túl bonyolult a REACH, túl költséges, kis vállalatok már nem tudnak megfelelni az engedélyezési előírásnak. Először is nincs ehhez elég munkatársuk, ezt nem tudják a szükséges adminisztratív munkát elvégezni, és azután pénzük sincs ahhoz, hogy minden jogszabálynak megfeleljenek. Az exportüzemeknek az áfával kapcsolatban vannak nagy problémáik. Borzasztó hosszú, amíg visszatérítik nekik az áfát. Itt is meg kell néznünk, hogy milyen clearing, milyen elszámolási rendszerek, egyablakos rendszerekre lesz szükség a jövőben, vagy ezeket hogyan lehet majd létrehozni. És itt is a legfontosabb az, hogy a termék biztonságot, piaci felügyeletet hozzáférhetővé tegyük a kis és középvállalatok számára is. Szeretném határozottan megdicsérni az elmúlt időszak törekvéseit az adatvédelem és a közbeszerzés területén történt előrépés, rövideltek a kifizetési határidők, számviteli előírások kapcsán is jó előírások születtek, és a következő időszakban az a feladatunk, hogy ezeknek a segítségével új munkahelyeket teremtsünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rübig úr. Mielőtt megadom a szót a biztos úrnak, egy kék kártyával Tiká asszony szeretne önnek feltenni egy kérdést. Tiká asszony parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Ezt már megcsinálom. Jó. Szeretnék Rübig úrnak feltenni egy kérdést elfogadtunk az Európai Beruházási Befektetési Bank egy egymilliárdos programot a KKV-k megsegítésére. Ennek pont az volt a célja, hogy új munkahelyeket teremtessenek a KKV-k. Ezt a programot ön figyelembe vette, és van számadat arról, hogy hány munkahelyet sikerült létrehozni? Parancsolja, Rübig úr. Köszönöm szépen, Cikka asszony. Azt hiszem, hogy pontosan az európai beruházási alap kapcsán valóban jó, pontos erőfeszítések történtek a KKV-k számára kockázati tőkét sikerült biztosítani, és tőke részesedést biztosítani. Azt hiszem, hogy körülbelül a 25-30 szoros pénzügyi keretet lehetett ilyen módon rendelkezésre bocsájtani, ami sok munkahely létrehozását teszi lehetővé. Persze egy milliárd euró ezen a területen nem egy hatalmas összeg, hogyha azt nézzük, hogy a Basel 2, Basel 3 miatt milyen sok banki finanszírozás esett ki. A jövőben arra kell figyelnünk, hogy az európai beruházási alap több európai pénzforrást kapjon. Köszönöm. Przechodzimy do wypowiedzi w imieniu komisji. Pan wiceprzewodniczący. A bizottság nevében Tajani biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen McIntyre-nak és Rubiknak, hogy ezt a mandátumot úgy tudjuk befejezni, hogy a reál gazdaságról beszélünk, és azokról a problémákról, amelyeket a 23 millió KKV mondhat magáénak itt az EU-ban, hiszen ők képezik a gazdaság gerincét. Hosszú eljárást fejezünk be, és ennek befejeztével sikerült végül meggyőzni a tanácsot arról, hogy ipari útmutatókat kell elfogadni az európai kontinensen. Sikerült meggyőzni a tanácsot arról, hogy az biztos, hogy nagy vállalkozásokra szükség van, de főként a KKV-kra van szükség ahhoz, hogy munkahelyek jöjjenek létre, és hogy megvédjük a munkahelyeket. Véleményem szerint mi itt a teendőnk? Jelenleg az egyik legnagyobb probléma a belső piachoz való hozzáférés. Nagyon gyenge arányban működnek KKV-k az országukon kívül, és még kevesebb azok száma, amelyek az EU-n kívülre is exportálnak. Tehát csökkenteni kell az adminisztratív tervek, terheket, és az egész terepet, az összes körülményt könnyebbé kell tenni a KKV-k számára. A bizottság az ipar fellendülés érdekében fogadott el egy tervet, ezt egyébként a tanács is megerősítette, és itt három kezdeményezésről beszél. Ezt a bizottságnak kellene meglépnie három, hónap, három nap arra, hogy létrehozzanak egy céget, egy hónap arra, hogy az administratív kérdéseket elintézzék, és ha vitás peres ügyek vannak, ezeket is fel kell gyorsítani. Júniusban a bizottság közleményt fog kiadni az EFIT-ről, és elmélyült gondolkodási, elmékedési folyamat indul erről az egész folyamatról. Az EFIT-re szükség van, de általában egyszerűsítési egyszerűsített eljárásokra van szükség, és a költségek csökkentésére az összes tagállamban. Rübik úr a felszólalásában emlékeztetett a tíz legfontosabb elemre a kiadásokat illetően, és megpróbáljuk ezeket a költségeket csökkenteni. A regisztrálási költségeket 35%-ról levittük, és a RICS-sel foglalkozó ügynökségnél van egy KKV képviselő, hat jogalkotási eszközön keresztül a határon átnyúló munkavállalók helyzetén is könnyítettünk, és az egyablakos rendszert létrehoztuk az áfa rendszer és eljárás megkönnyítésére, ha határon átnyúló műveletekről van szó. Az összes tagállamot felkértük arra, hogy alkalmazzák a KKV-k védelmének prioritást élvező rendszerét, mégpedig a KKV-k képviselői, úgynevezett nagykövetei által, vagyis a cél az, hogy a KKV problémáit jobban kezeljék, és a kis vállalkozási aktát is létrehozzuk a tagállamokat felhívjuk arra is, hogy legyenek következetesek, hiszen ők akarnak a bürokrácia ellenes harc bajnokává válni, és közben minden alkalommal, amikor konkrét javaslatot teszünk, akkor hezitálnak. Holnap beszélni fogunk az autók újbóli bejegyzéséről, regisztrálásáról, akkor, hogyha valaki egy másik országba költözik. Ami az iparpolitikát illeti, a 2020-as horizont keretében az innovációval foglalkozunk, közben ott van a COSME terv, és ez azt jelenti, hogy a KKV-k versenyképességének érdekében dolgoztunk ki terveket. Mindez ehhez hozzá tartozik még az intenzív együttműködés a bizottság és a parlament között. Ma este még egyszer megköszönöm a parlament támogatását, és ezek a javaslatok jó irányban haladnak. Beszéltek eh, az önálló foglalkoztatottakról, a szabadfoglalkozásúakról, ők igazi vállalkozók, és a vállalkozási szellem nagyon is számít számunkra. Először mondtuk ki, hogy a saját magukat foglalkoztatók és a szabad foglalkozásúak szintén részt vehetnek az összes tenderkírásban, és ugyanazokkal a lehetőségekkel rendelkeznek majd, mint a KKV-k. Ez azok érdekeit szolgálja, akik létrehozzák a javakat és a munkahelyeket. Van egy irányelv a késedelmes fizetésről, tudják, hogy igen szigorúan kellett felépnem, főként a saját országomban szemben ezzel kapcsolatosan, de úgy látom, hogy a közigazgatásnak jó példát kell adnia, az állampolgároknak adót kell fizetniük, az biztos, de az államnak is fizetnie kell a megadott határidőn belül a szolgáltató, a szállító számára. Egy másik jelentős lépés a Bázel 3. Itt is köszönöm a parlament támogatását. Ez lehetővé teszi ismételten azt, hogy több hitelt nyújtsunk a kkv knek 1,5 millióig sokkal egyszerűbb lesz kölcsönfelvétele, és mindez a növekedést is szolgálja. Az EU-ban ez majd támogatja a KKV-kat abban, hogy nemzetközi kereskedelmet is folytassanak. Az európai KKV-knak az unión kívül is tevékenységet kell folytatniuk, és ez ma még nincsen meg, ez hiba, és ez sajnálatos, ami a vállalkozások termelékenységét illeti. Andrés Barea itt van, nincs itt, akkor lépjünk át a Regi Bizottság képviselőire. Kadenbach asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, csatlakozom az előttem szólókhoz. Örömmel hallom, hogy eh, meg kell könnyíteni a finanszírozáshoz, eh, hitelekhez való hozzáférést. A regi szempontjából még a következőt is ehhez hozzátenném. Nem elég egyszerűen előtt megteremteni a vállalatokat, megteremteni a lehetőséget, sokkal fontosabb olyan környezetet kell teremteni a strukturális alapok, a beruházás alap segítségével, hogy létrejöhessenek a vállalkozások. Amikor vállalatot alapít valaki, akkor nagyon fontos, hogy kapjon hitelt, hogy ezzel új piacokon tudjon megjelenni és itt nem csak az újonnan alapított vállalatokról, vállalkozásokról van szó, hanem azokról, akik az első öt évben meg tudják vetni a lábukat a piacon ugye amikor nagyon magas a munkanélküliség, különösen a fiatalok körében, akkor rendkívül fontos, hogy olyanok legyenek az előfeltételek, hogy ezek a fiatal vállalkozások új munkahelyeket tudjanak teremteni, fiatalokat tudjanak alkalmazni, és ilyen módon tudjunk több lehetőséget nyújtani a fiataloknak. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. Most a politikai frakciók hozzászólói következnek. Másfél percre Esztály asszony kap szót. Köszönöm szépen. A néppárt nevében szeretnék hozzászólni. Úgy gondolom, hogy a KKV-k valóban a gerincét alkotják az európai gazdaságnak, tehát a KKV-kre mindenképpen oda kell figyelnünk. Megnéztük, hogy milyen keretek között tudnak most működni a KKV-k, megnéztük azokat a programokat, mint például a Small Business Act, vagy a 2020-ra szóló vállalkozási program, vállalkozási stratégia, és azt találtuk, hogy európai szinten nem megfelelőek az intézkedések, és ugyanez vonatkozik a tagállami szintre is. Tehát a tagállamok szintjén is nagyobb lehetőséget kellene nyújtani az egészen kicsi cégeknek is, mondjuk egy utcai büfének. Nagyon fontos, hogy megfelelőképpen tudjak, mű, tudjanak működni ezek a kis vállalkozások. A Refit program, remek program, és megfelelőképpen is működik több ilyen programra lenne szükség, valamint azt is segíteni kellene, hogy egyszerűbb legyen felállítani, elindítani egy céget, és az egyablakos megoldásokat is meg kellene nyitni a KKV-k előtt a gazdasági válságból még korán se tudtunk kilábalni, és annak ellenére, hogy megvannak ugye a biznisz angyalaink, akik segítenek, de még mindig nem férnek hozzá megfőképpen a hitelhez a KKV-k. Köszönöm. Filip de Becker kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony miután nagyon későn van ez a vita, azért le kell szögeznünk, hogy nagyon fontosak a KKV-k a gazdaság számára. Ha valaki vállalkozást akar kezdeni, akkor mindig ugyan, ugyanazokkal a dolgokkal kell foglalkoznia, és vannak ezek közül olyanok, amelyeket mi is tudunk befolyásolni itt a parlamentből, mások tagállami kompetenciába tartoznak. Mindenképpen nagyon fontos a megfelelő oktatás, képzés. Ha e, valaki egy vállalkozást akar indítani, akkor tudnia kell, hogy ezt hogyan kell meg megtenni. Jelenleg nagyon nagy a fiatalok körében a munkanélküliség, és azt látjuk, hogy sok KKV-nál ugyanakkor vannak betöltetlen álláshelyek. A munkaerőpiac eh, helyzetének a javítása prioritás kell, hogy legyen számunkra. Természetesen mindez összefügg az Európai Parlament jogalkotási munkájával is. Ennek a hatásai nagyok a kis és közép méretű vállalatokra nézve is. Az Európai Bizottság jó kezdeményezéseket tesz, amikor megpróbálja korrigálni azt, hogyha a jogszabályoknak negatív hatása van a KKV-kra vonatkozóan fontos a, az, hogy tudjanak beruházni a KKV-k, és ne csak bankokon, hanem a, tő, hanem a tőke e, piacon, a tőzsdén is tudjanak friss e, forrásokhoz tőkéhez jutni, mert e, a bank kifinanszírozási kölcsönök mellett más finanszírozási formákra is szükség van, csak így javulhat a KKV-k finanszírozási helyzete. Köszönöm. Köszönöm szépen, Morvai Krisztina kapszót parancsoljon

Dziękuję bardzo i przepraszam, ale mamy bardzo... Köszönöm, elnézést, de kifutunk az időből, már így is van késedelem, úgyhogy elkezdjük a spontán felszólásokat. Monika Panajutova asszony a szó. Köszönöm. Először is Gratulálok Mekintei asszonynak, aki hangsúlyt helyez a vállalkozásokra, és arra, hogy a vállalkozási szellemet serkentenünk kell. Ha azt akarjuk, hogy ez megtörténjen, akkor meg kell teremteni a szükséges feltételeket. Jelentős pénzügyi nehézségek lépnek itt föl, csak 17%-a az európaiaknak gondolja az, hogy megvannak a feltételek ahhoz, hogy vállalkozást teremtsenek. A gyorsaságról, az időtényezőről is beszélni kell, és hozzá kell férni az új technológiához, a szakértelemhez és a vállalkozási tőke különböző formáihoz, ez első rendű fontosságú a vállalkozások számára. 2017 a vállalkozások éve lesz, ennek örülök. Köszönöm a, talál, a kollégák támogatását, és remélem, hogy a szavazás után ez egy igazi javaslat lesz a bizottság számára. Köszönöm. Ruzsát Tomásics asszony az ECR-től következik horvát képviselőként el kell mondjam, hogy nálunk Horvátországban kiszámíthatatlan a helyzet a kormány adópolitikája miatt. Támogatom ezt a jelentést éppen ezért. A nemzetgazdaság erodálódott, és sokat beszélnek a felendülésről, de a beruházásokra van szükség és éppen ezért ez a jelentés engem lelkesít, hiszen az adók negatív hatással vannak a vállalkozásokra, és az administratív munka is. Remélem, hogy ez változást fog hozni, ez a javaslat az én országomban, és nem kell már túl sokáig várni, hiszen nincs túl sok időnk, általában, ha változás van, akkor mindig csak magasabb az adó, és erősebb a bürokrácia, és nagyon sok a munkanélküliek száma. Phil Banyon úr, egy percben. A jelenlegi gazdasági klíma megköveteli, hogy minél több munkahelyet hozzanak létre. Ebben a mostani vitában a vállalkozások fontosságára koncentrálunk. Én már régóta azt mondom, legalább 20 éve, hogy az oktatásban ez fontosabb szerepet kell, hogy kapjon. Megfelelő környezetet kell létrehozni a KKV-k számára, csökkenteni kell az adminisztratív terhet de e, csalódott vagyok, hogy ilyen kevesen vagyunk itt az ülésen, hiszen nagyon sokkal pozitívum ebben a jelentésben. Úgy tűnik a zöldek nem értenek egyet azzal, hogy az e, oktatási, szakképzési e, rendszereket hozzá kell igazítani a munkaerőpiaci igényekhez. Beruházásokra van szükség a munkahelyekben. Úgy tűnik, hogy a szociális, szocialisták nem értenek egyet azzal, hogy a szociális partnerekre is vonatkozzon a demokratikus ellenőrzés. Létezik a Better Regulation, a jobb jogalkotás rendelet. Nagyon sok pozitívumot találtam tehát a jelentésben. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Lambsdorff úr parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tajani biztos urat arra kérném, adjon nekünk majd, ha újból hozzászól, tájékoztatást arról, hogy milyen finanszírozási eszközökkel kívánja kitölteni azt az űrt, azt a hiányosságot, ami miatt a KKV-k bár 70 százalékát adják a munkahelyeknek, csak néhány százalékban részesülnek a K plusz F ráfordításokból. Ez egy ellentmondás, amit meg kell szüntetnünk rosszul felszereltek a KKV-k technológiai szempontjából, és ezért kérdezem a biztos urat, hogy milyen finanszírozási eszközöket kíván a jövőben alkalmazni. Sinclair képviselő. For you. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. McIntyre asszony erőfeszítéseit természetesen értékelem ezzel a ezzel a jelentéssel kapcsolatban, és én is azt szeretném, hogyha sikeresebbek lennének a KKV-k, hogyha több munkahelyet tudnának teremteni, ezzel egyetértek. Az Egyesült Királyságban a munkahelyek 43%-át képviselik a KKV-k, ami nagyon magas arány. De azért vannak különbségek, ugyanis McIntyre asszony úgy gondolja, hogy a célkitűzéseket az Európai Unió keretein belül el lehet érni, én viszont úgy gondolom, hogy ez nem feltétlenül a legjobb lehetőség. Én inkább Benyan képviselővel értek egyet, és azzal, hogy a Federation of Small Businesses már 2009-2010-ben megmondta, hogy nem kérnek több szabályozást fölülről, nem kérnek több bürokráciát. Azóta évek teltek el, és a bürokrácia folyamatosan szaporodott. Rübig úr beszélt a gold platingről, és én szeretném megkérdezni, hogy akkor most mi történik? Az Egyesült Királyság is csatlakozik ehhez, vagy pedig ö, egyszerűen csak nézzük, hogy hogyan vesznek el a munkahelyek. Köszönöm szépen. Tájáni biztos úrnak adnám meg a szót, hogy zárja le ezt a vitát, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Úgy tűnik, hogy konszenzus alakult ki itt a teremben azzal kapcsolatban, hogy mindenképpen nagyobb jelentőséget kell tulajdonítanunk a KKV-knek, segítenünk kell őket abból, hogy kilábaljanak a szakadékból, hogy megbirkózzanak a válsággal. Ezzel egyetértünk. Ami a finanszírozást illeti a kkv területén, ez rendkívül fontos kérdés. 150 milliárdot különítettünk el vállalkozói és iparpolitikára. Ezek a regionális alapokból érkeznek ezek a pénzek, illetve a 2020-as horizontból. Ami a 2020-as horizontot illeti, a nyújtható hitelek 20%-a parlament döntése alapján a KKV-khoz kerül majd. Aztán itt van a COSME program is, amelyet megpróbáltunk a lehető legszélesebb körben kihasználni, például a turizmus területén, és itt is a KKV-ket részesítettük előnyben. Az Európai Beruházási Bank keretein belül is elindultak a megfelelő intézkedések, a megfelelő kezdeményezések, csak hogy ezeknek egy része egyelőre vakvágányra futott a tanács berkein belül, úgyhogy várakozunk. A tanácsnál valahogy elakadtak ezek a döntéshozatali eljárások, és sajnos ez nyilván nem segít a bürokrácia csökkentésében. De azok a tagállamok, akik folyamatosan reklamálják itt, hogy miért van ekkora bürokrácia, pontosan azok a tagállamok, akik utána a tanácsban mindig blokkolják ezeket a tárgyalási csomagokat, és végül is úgy tűnik, hogy mégiscsak ők ragaszkodnak a legjobban a, bürokrációhoz, a bürokráciához. Sajnos az Európai Beruházási Bank részéről is elég magas a bürokrácia, sok esetben tényleg a KKV-k nem kapnak elég szabadságot ahhoz, hogy rendesen ki tudjanak bontakozni a harmónia egyelőre a bizottság és a parlament között úgy tűnik, hogy megvan, hiszen mi mindketten úgy gondoljuk, hogy a KKV-ket segíteni kell. A tanácsnál sajnos nem működnek ennyire zöggenőmentesen a dolgok. Természetesen mi is a reálgazdaságot kívánjuk támogatni, valódi munkahelyeket akarunk teremteni, és erős belső piacot. Hogy mi szükséges ehhez? Hát ehhez az szükséges, hogy kövessük a szerződés szavait, hogy egy valódi, szociális központú gazdaságpolitika valósuljon meg. Csak hogy emellett megfelelő iparpolitikának is kell működnie, hiszen ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy a KKV-k működjenek, és új munkahelyeket tudjunk teremteni. Köszönöm. Most pedig McIntyre előadó következik. Kulcsfontosságú pontokról hallottunk itt a vitában. Először is vállalkozásokat, a KKV-kat támogatni kell ismeretekkel, tudással, know-how-val, azzal, hogy hogyan tudnak hozzáférni a finanszírozáshoz, például webportálok és egyablakos rendszerek segítségével. Másodszor már fiatalkorban ki kell alakítani a vállalkozási szellemet, már az iskolában, egész az egyetemig. Rubik úr, nagyon örülök, hálás vagyok, hogy ezt a témát felvetette meg kell tanítani az embereknek azt, hogy vállalkozók legyenek. Pányatova asszonynak köszönöm a kezdeményezését, javasolta, hogy az EU hidesse meg a vállalkozás évét. Tomásik úr, kevesebb bürokrácia, és a horvát cégeknek is lehetővé kell tenni, hogy kiteljesedjenek. A kkv Föderációja mutatta meg nekünk, hogy az európai piac 500 millió fogyasztóval igen vonzó a cégek számára, éppen ezért a bürokráciát csökkenteni kell számukra. Hogyha valaki vállalkozó, akkor egész nap a munkájával foglalkozik, majd 8 órán keresztül, majd utána éjszaka ügyvédé és könyvelővé kell válnia, pedig a legfontosabb, hogy a vállalkozás az igazi feladatára összpontosítson ahhoz, hogy alkosson, növekedjen és több embert foglalkoztasson. Így én ajánlom ezt a, a jelentést, és szeretném, hogyha egységesen követelnénk a az adminisztráció csökkentését, a vállalkozási lehetőségek számának növelését, és azt, hogy a vállalkozások virágozzanak. Köszönöm szépen. Ezt a vitapontot lezártuk. A McIntyre jelentés szavazása holnap történik meg. Przepraszam najmocniej, ale głosowanie odbędzie się... Elnézést, hogy valamit rosszul mondtam, holnap délután hatkor. Kelly úrnak nem adta meg a szót. Tessék, a KSDI keretében hány személy nem kapta meg a szót, akik kérték, pedig ez egy nagyon fontos fontos vita. Én fél hatkor adtam be a kérememet, most már tíz óra, és szerintem akik hozzá szeretek volna szólni, kell, hogy megkapják a szót, mert sok témához nem lehet hozzászólni a listás hozzászólások kéreménye, de legalább a kecsdiánynál szeretnénk szót kapni. Elnök Kelly úr, maximum öten kaphatnak szót, kilencből öt személynek adtam meg a szót. Elnézést, de a néppárt részéről nem ön volt az első, aki szót kért ennek a folyamatnak a keretében. Most pedig az egyperces hozzászólások kezdőnek Bauer Edith asszony. Úr, Malina Hedvig a szlovákiai magyar diáklány ügye 7 évre tekint vissza, 7 éve zaklatják, vizsgálatoknak vetik alá, legutóbb az ügyész a lány 7 évvel ezelőtti elmeállapotára vonatkozó szakért